Pan przewodniczący. Az elnök. Ez fantasztik. E, Znawiam posiedzenie. Protokół z wczorajszego posiedzenia. Üdvözlöm a kollégákat. A tegnapi ülés jegyzőkönyve elérhető. Van-e megjegyzés azzal kapcsolatban? Ha nincs, akkor azt elfogadottnak tekintem. Mai napirendünk első pontja az Európai Biz Bizottság elnökével Barozó úrral folytatandó eszmecsere. Minden hónapban egy ilyenre sort kerítünk itt a parlamentben. Mi a szabály? Egy percben lehet föltenni a kérdéseket, egy percben fog rá válaszolni a bizottság elnöke, és ha szükséges, akkor 30 másodpercben pótkérdést, és 30 másodpercben erre választ lehet feltenni, illetve adni. A néppárt részéről Janis Kaculidis úr kapja meg először a szót. Tisztelt Barazó elnök úr, Dol elnök úr képviseletében a következő kérdést szeretném önhöz föltenni. A néppárt szeretné tudni, hogy hol tart a palesztin kérdés rendezése. Az Egyesült államok abba hagyta Izrael meggyőzését arról, hogy be kéne szüntetni a, a telepesek telepítését, mert ez úgy tűnik, hogy nem működik. Mit tesz az Európai Bizottság a kvarteten belül is azon kívül, hogy a helyzet mégis rendeződjön. A jelenlegi fejlemények tükrében hogyan kell értelmezni azt, amikor azt olvassuk, hogy az EU megerősíti, hogy elismeri a palesztin független palesztin állam létét, amennyiben ilyet meg akarnának alakítani. Mi a helyzet a gazai övezetben, a 2010-es izraeli cselekmények tükrében, és hol tart az elnök félbeszakítja a felszólalót? Barózó elnök úr. Köszönöm, Kasszulidis úr. Amint tudja, az Unió a közvetlen tárgyalások mellett van, és tegnap a bizottság megfogalmazta, hogy sajnálatosnak tartja, hogy a Izrael nem szünteti be a telepesek az új települések létrehozását. Szükséges lenne a két állami megoldás ösztönzése, ez nem csak Palesztina érdeke ugyanis, hanem az egész régió profitálna belőle, és Izrael saját érdeke is ez lenne szerintem. A külügyminiszterek tanácsa tegnap megegyezett arról, hogy intenzív együttműködést kezd a kvartetten belül, az USA-val különösen Lady Ashton is megerősítette ezt. Az Európai Unió a jövőbbiekben is teljes merszélességben támogatja a béke folyamatot, és az Unióval együtt a kvartett szerintem el fogja érni az eredményeket, amelyeket kitűztünk. Lady Ashton már e héten találkozik az érintettekkel. Új lendületet akarunk vinni a tárgyalásokba, mert ha azok megállnak, az senkinek sem jók. Az senkinek sem jó. Elnök. Pótkérdés. Újra meg szeretném kérdezni, hogy a Gaza övezetben milyen a humanitárius helyzet, különös tekintettel a kivonulásokra és Diangelit esetére gazdasági fejlődés beindítása van szükség elsősorban, de sajnos a gazai vezetben nem hajtották végre azt, amit az Európai Unió követelt. Múlt héten három pontos megoldási terv született, amit Faja miniszterelnök mutatott be. Egyébként én magam is találkoztam vele, és beszéltem ezekről. A gazai övezet nagyon fontos része a palesztin államiság rendezésének. Köszönjük. Schulz elnök úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, Barozó elnök úr. Csütörtökön és péntek, pénteken ülésezik az Európai Tanács. Meg szeretném önt kérdezni először is arról, hogy azt gondolja-e, hogy az euró kötvények bevezetése hozzájárul e az euró stabilizálásához. A második kérdésem, egyetérte Angela Merkel kancellár asszonynal abban, hogy az euró kötvények nem szükségesek. A harmadik kérdésem, mit gondol ön? Abban az esetben, ha más véleményem van, mint Merkel asszony, tehát mondjuk támogatnám az euró kötvényeket, mit tervez a jövő ö, csütörtökön tenni az Európai Tanácsban Juncker miniszterelnök úr, pénzminiszter úrral, az eurózóna vezetőjével kapcsolatban van-e, támogatni fogja őt, illetve majd a parlamentet közvetlenül a találkozó után olyan esetben, ha nem születik döntés a kötvény bevezetése mellett, tájékoztatja el, illetve mit tervez. A bizottság már 2008-ban méregelte az eurókötvények bevezetését. Az eltelt időben, a jelenlegi válság tükrében létrehoztuk az Európai eh, Szociális Alapot és az Európai Monetáris Alapot és ezeket sokkal gyorsabban lehet adaptálni más alternatívákhoz képest. Éppen ezért jelenleg egyszerű kérdést kell, hogy feltegyünk. A válságra úgy tudunk-e leginkább reagálni, hogyha új vitát nyitunk, amelyben nem született konszenzust, vagy konkrét lépésekkel. Az ön válaszára reagálva nincsen konszenzus arra a javaslatra nézve, amelyet Juncker miniszterelnök úr terjesztett be. Arra kell tehát összpontosítanunk, ami az eurózónában konszenzust eredményezhet. Hát, ha nem sikerül konszenzust elérni, ez a piacok szempontjából lesújtó lehet. Éppen ezért tartsuk szem előtt az eurókötvények lehetőségét, illetve arra összpontosítsunk, amit most gyorsan azonnal megtehetünk. Köszönöm. Pótkérdés, parancsoljon sajátos diplomáci, diplomata, diplomata stílusában válaszolt Barozó úr, Juncker miniszterelnök úr, és én itt most pontosítanék, az eurozóna elnökeként bejelentette azt, hogy az Európai Tanácsban kezdeményezést indít az eurókötvény bevezetése mellett. Ön távogatni fogja Juncker miniszterelnök úrat, illetve megpróbálja meggyőzni Sárközit és Merkelt arról, hogy csatlakozzanak az eurozóna véleményéhez, vagy hogyha ők mondjuk nemet mondanak erre, akkor ön is feladja ezt a lehetőséget. Köszönöm. Jelenleg nem gondolom azt, hogy az eurókötvényekkel kapcsolatban sikerült megállapodásra jutni. Ennek minimális esélye sincsen. Nagyon sok tagország ellenzi ezt a javaslatot, éppen ezért úgy érzem, hogy meg kell próbálni a legszélesebb körű konszenzus, konszenzust kialakítani. Martin Schulz úr, én nagyon őszinte szeretnék lenni, érdekesnek találom a javaslatot, ezt a gondolatot, és a bizottság ezekkel foglalkozott vele, az egyik elődöm is, de jelenleg nincsen esély arra, hogy ebben megállapodjon az eurozóna csoportja. Ferhofstadt elnök úr, parancsoljon. Barazor, a bizottságnak van a kezdeményezéshez való joga, ön készíthet, önök készíthetnek javaslatot az eurókötvényekkel kapcsolatban, és erre tért ki Schulz úr kérdése, de önök ezzel nem élnek, úgy érzem. Konkrét kérdésem van a 2009-es mentesítéssel kapcsolatban. A DASZ a dasz t a regionális politikai főigazgató elfogadta, és azt mondta, hogy 79 eh, program kapcsán nem kapott biztosítékot a bizottság arról, hogy eh, a feltüntetett kiadások visszafizetését illetően. A bizottság eh, ki tudja adni ezt a megfelelő dászt, illetve a 41 fel, felmaradó eh, program kapcsán is eh, korai fázisban jelentős hiányosságokra derült fény a 2009-es visszafizetés előtt. A kérdésem a következő. Ön minden bizony a vállalpolitikai felelősséget mindezért, de mit terveznek a tagországokkal szemben megvalósítani? Először a megjegyzésére válaszolnék. A bizottság már élt kezdeményező jogkörével. Oli Rén és én már kollektív garanciákkal ellátott javaslatot nyújtottunk be. Ez nagyjából az eurobondok irányába mutatott. A tagállamok ezt kapásból elutasították. Tehát nem felelős ebben a pillanatban neki menni a falnak, olyan javaslatokkal élni, amelyekről tudjuk, hogy azonnal el fogják őket utasítani, és amelyek csak megosztják az eurozóna tagjait. A bizottság már tett javaslatokat, én konkrétan is, és ezeket a tagállamok elutasították. Ez a helyzet. És ami a pénzügyi perspektívát illeti, én erre is tette már javaslatot, sőt ezen belül egy konkrét Eurobond típusra, és noha már hallottam erre vonatkozóan is negatív kritikákat egyes fővárosokból, még kitartok emzek mellett. Elnézést, erre is kellett reagálnom. Most a kérdésére válaszolok. Többet kell várnunk, kérnünk a tagállamoktól, mert néhány kivétellel, négy-öt tagállam kivételével gyakorlatilag nem hajlandók a saját dászaikat betartani megfogalmazni. Sajnos a bizottságnak nincs elég eszköze arra, hogy az ellenálló tagállamokat rávegye arra, hogy menjenek a közös irányba. Nemzeti szinten költjük el ugyanis az európai pénzeket. The next, Mr. President. Oh, yes, okay. Következő felszólalunk. Joseph Bo. Joseph Bo. Peruzó úr, egy évvel ezelőtt mit is mondott önt? Azt mondatta, hogy a GMO-k megfertőzték az első ciklusát, és ezt az egész OGM ügyet most, GMO ügyet visszaküldi most a tagállamoknak. Már pedig több mint egy millió aláírás jött össze az európai polgárok részéről, hogy szülessen egy tanulmány független keretekben a GMO-król. Deli biztosnak a javaslatát nagy többséggel a tanács elvetette, és a jogi tanácsosai mind a tanácsnak, mind a parlamentnek negatív véleményt nyilvánítottak. És végül tanúja volt annak a botránynak, amely az EFSA-ban robbant ki. Az EFSA saját maga úgy döntött máskülönben, hogy újabb irányelveket ad ki az értékelésre vonatkozóan. Az a kérdésem, hogy mire törekszik? El fogja halasztani az összes további engedélynek a kiadását, vagy sem, mind addig, ameddig az efsa az új szabályai ki nem jönnek. Az új értékelések, az új engedélyek, az új szabályok mentén kell, hogy megfogalmazódjanak. És végül lenne még egy kérdésem, készen arra, hogy egy újabb vitát indít arról, hogy független értékelés lesen. Köszönjük szépen, Bova úr, csak egy kérdésre van lehetőség. Elnök úr. Nézze, ami a kezdeményezést illeti, mint tudja, még nem hatályosult az új rendszer. Természetesen nagy érdeklődéssel figyel, követjük nyomon az állampolgári, illetve az európai polgári kezdeményezéseket, és az illetékes biztos megkapta a különböző kezdeményezéseket. Még akkor is így van ez, hogyha a hivatalos eljárása, a jóváhagyás nem született meg az ilyenfajta kezdeményezésekre gondolok. Ami pedig a jelenlegi kérdéseket illeti, a jelenlegi hatályos szabályokat fogjuk érvényesíteni. Nincsen e tekintetben más lehetőség. Az EFSA egy intézmény, azért, hogy a véleményét meghallgassuk, feladatot kaptunk arra, hogy meghallgassuk a véleményét, tehát ezt a szakértői véleményt fogjuk betartani, és a közösség jogat fogjuk érvényesíteni a közösségben nem teheti meg az Európai Bizottság, hogy felfüggeszti az EU-s jogszabályoknak az alkalmazását. Nem vagyok elégedett valóban a GMO-knak a szabályozásával, de ezzel együtt az a GMO szabályozás, amely jelenleg létezik, az, amelyet be kell, hogy tartsak. É, Mr. Búve emlékeztetnem kell, hogy kérdésre van lehetőség. Az új irányelvek, amelyeket megfogalmazott az EFSA, sokkal szigorúbbak már most. És ön késze arra, hogy azt mondja, hogy a legújabb időkben, a legutóbbi időkben kiadott, kiadott engedélyeket felül kell vizsgálni, figyelembe véve az EFSA új irányelveit. Nem lehet elfogadni azokat az értékeléseket, amelyeket most végeznek, de a régi szabályok mentén. Éppen ezért teszem fel a kérdésemet. Az a kérésem, hogy ezt a kérdést újra vessük fel, jöjjön vissza ez a témakör 2012-ben, erre sort kell keretni, és fel kell gyorsítani a folyamatot mint el, mindig ezúttal is figyelembe veszük azokat a javaslatokat, ajánlásokat, amelyeket a független ö, Food and Security Agency fogalmaz meg és amennyiben új ö, irány elveket, irány mutatásokat fogalmaz meg, akkor ezeket figyelembe fogjuk venni, de egyelőre a jogi szabályozás nem változott meg a gmo -k kapcsán. Éppen ezért ezt kell betartanunk mind addig, amelyik a változásban nem következik. De természetesen az új iránymutatásokat a legnagyobb ébességgel fogjuk majd elemezni. Köszönöm szépen, most Kaminski kolléga kap szót, az ECR e frakció vezetője. Köszönöm szépen, elnök úr. Április 9-e óta a Gazprom a Nord Stream uh, mellett a Northern Pipeline építésébe is belefogott, és erről mi ezt már beszéltünk a plenárison. Meg szeretném köszönni, hogy oda tették a csövet mert így legalább ö, lengyel kikötőket nem érhetik el most már nagy hajók, nagyon jó ez nekünk. És Észak-Lengyelországban ez súlyos problémákat jelent ö, az amúgy is magas munkanélküliség mellett. Lengyelország ezt a problémát szóvá tette kétoldalú fórumokon, de úgy tűnik, hogy itt itt a versenyképesség élszavával mindent felülírnak. A német oldalon Rostok kikötője is érintett, csak nem annyira, mint mi, és örülnénk, hogyha hasonló feltételek között létezhetnének kikötőink. Egyes tagállamok technikai preferenciája másokat nem helyeznének hátrányos helyzetbe. Tudok róla, mondja a bizottság elnöke, hogy a lengyel kikötők hozzáférhetősége romlik valóban a projekt által. A Stralsundi hatóságok Németországban a Nord Stream céget felkérték arra, hogy vizsgálják felül a német területen lefektendő csővezeték nyomvonalát is. A lengyel fél is ez megtette, két kikötőt is érint ez, ahol a hajók merülése, igénye miatt ezek nem fogják ezeket a kikötőket elérni. 20 kilométeres körzetben jelentkezik ez a probléma, és a német megoldás 12 km többletépítkezést jelentett, de végül is a németek kérésére elkerülték a rostoki kikötőt. 12 a fejlesztők és a hatóságok tehát együttműködtek abban, hogy ez megvalósuljon. Ugyanakkor nagyon technikai ez a kérdés, de sajnos elkerülhetetlen a lengyel kikötők korlátozása. Köszönöm szépen elnök úr a pótkérdés lehetőségét. Nagyon sok alkalommal megmutatta már, hogy a bizottság, hogy a tagállamokat egyenlő módon kívánja kezelni. Azért nem értem, hogy ebben az esetben Lengyelország miért kivétel ön is elmondta, hogy ön is tud arról, hogy a lengyel kikötőket ez hátrányosan érinti, a németeket nem. Ezért most konkrétan felkérem az Európai Bizottságot arra, hogy független szakértőkkel vizsgáltassa meg a problémát, mert bízom abban, hogy a jövőben is egyformán kívánja kezelni a tagállamokat. Köszönöm Kaminski úr a megjegyzését. A bizottság nagyon pontosan tudja, hogy mi a helyzet a Nord Stream kapcsán, tudjuk ezeket a kényes kérdéseket is, ökológiai és egyéb szempontokat is figyelembe véve, nagy figyelemmel követjük a fejleményeket. Lothar Biszki kap szó. Köszönöm szépen, elnök úr, Barozó elnök úr. Schulz úr kérdésére válaszolt, miszerint az euró kötvényeket nem fogják bevezetni. Előtte azt hallottuk, hogy a pénzügyi tranzakciós adóból sem lesz semmi, illetve vannak más olyan témák, amelyekből sémen szintén nem lesz semmi. Már három éve éljük a gazdasági válságot. Meg szeretném kérdezni azt, hogy az euró megmentési folyamatot hogyan szeretnék továbbvinni, és számos javaslatot utasítottak el. Meg szeretném kérdezni, hogy ez a húzavona mennyi pénzbe kerül. Köszönöm. Köszönöm. Az európai államos kormányfőknek a következőket kell elmondanunk. Amikor ezen a héten majd találkozunk, akkor nem csak egymással fogunk egyeztetni, a gazdaságról, hanem a pénzpiacokról, illetve a piacokról is kell beszélnünk. Hát nagyon érzékeny kérdésekről van szó. Azt gondolom, hogy vissza kell fognunk magunkat a nyilatkozatokban. Én átlátható vagyok mindannyiuk számára, nyíltan válaszoltam a Schulz úr által feltett kérdésre. Az eurókötvényekben érdekeltek számosan, nem kell ezt elvetnünk, de meg kell várnunk a konszenzust. Egyelőre megosztó jellegű kérdésről van szó. Olyan eszközeink vannak jelenleg, amelyek kapcsán sikerült konszenzust elérni, és ezekkel meg tudjuk védeni az eurózónát. Köszönöm. Pótkérdés, Viszki úr, parancsoljon. Barosz úr, egy rövid pótkérdésem van. Vannak-e további eszközök, amelyekről folyik a vita? Nem vagyok elég jól informált. Tenni kell valamit, és ebben egyet tudunk érteni, mi szerint azokat az eszközöket használni kell, amelyek rendelkezésre állnak. Köszönöm. Számos ügyről folyik a vita, és számos lehetséges alternatív eszközről is. Az elmúlt eurózóna ülésén különböző felvetésekkel foglalkoztak, és az Európai Bizottság az összes érintett félel egyeztet, nem csak a tagországokkal, hanem az Európai Központi Bank elnökével is, az Európai Monetáris Alap eh, igazgatójával, és én és Orirán kollégám ezekbe bekapcsolódtunk, de nem gondolom, hogy okos lenne, mint ahogy az a múltban történt, olyan nyilatkozatokat tenni jelenleg, amelyeknek nincsenek konkrét következményei. A következő alkalommal pont az ellenkezőképpen kell eljárnunk, akkor kell majd következtetéseket levonni, amikor erre felkészültük. Éppen ezért a bizottság ezen az ügyön még dolgozik, illetve a tagországok is, és szeretnénk átfogó megoldást találni. Köszönöm. Köszönjük. Nigel Farage következik. Elnök úr, a Wikileaks botrány egyeseket arra indított, hogy azt mondják, hogy a transzparencia az átláthatóság jó, másokat pedig arra, hogy a diplomáciának árt ez. Én szeretném a híreket önnel szembesíteni. Oroszországgal kapcsolatban az orosz véleménye ról. Panhajról az, hogy ez egy fölöslegesen glorifikált nemzetközi szereplő. Szeretném tudni, elnök úr, hogy ön tudja azt, hogy önnek nincs semmiféle legitimitása, önt ugyanis nem közvetlenül választják, és azért nem veszik komolyan az EU-t és a bizottságot sem, mert önnek a posztja, az egész bizottság legitimációja kérdéses. Örülök, hogy Nigel Farage most az oroszokkal közös véleménye van, ilyen ritkán történik. Engem ez a parlament választott meg, titkos szavazással. Tehát úgy gondolom, hogy annyi tiszteletet megérdemlek, hogy azért a legitimációmat ne vonja senki sem kétségbe, ön sem, hiszen ön ennek a parlamentnek a tagja. A demokráciák így működnek. Ez egy demokratikus eljárás, hogy egy parlament válassza meg a bizottság elnökét, és mivel Európa nem egy egységesített nemzet, nem lehet elvárni, hogy minden nemzetnek külön véleménye legyen. Nekem közös véleményt kell képviselni. Engem megválasztottak, a tanácsot pedig a kormányok választották meg. Ez az európai sokféleség, és hogyha mások nem veszik komolyan szervezeteinket, akkor remélem, hogy legalább az Európai Parlament tagjai komolyan veszik azokat. Pótkérdés. Baroz úr, vicces, amit mond, hogy ön azzal dicsekszik, hogy ön titokban választották meg, és ezzel gondolja demokratikus legitimizációját igazolni. Ez egy vicc önmagában. A bizottságnak van joga, hogy minden jogalkotást javasoljon, és pont ezáltal teszi tönkre az európai demokráciákat, az európai gazdaságokat. Akar még más dolgokra is hivatkozni? Például népszavazással? Mert ön például népszavazással nem választanák meg Elnök urak, kollégák, csendesedjenek le. Kérem a kollégákat, hogy fogják vissza magukat. Schulz elnök úr, sajnálom. Önnek nem adtam szót. Kérem, tartsák be a szabályokat. Schulz úr is. Ez egy parlament, és a parlamentben szabályok vannak. Barozó úrnak van most joga választ adni. Nyílt választással választották meg a polgárok a parlament tagjait. Ezt és minden más választást is mindig vannak olyanok, akik megkérdőjeleznek. Totalitárius rendszerek ben pont azért tilos a titkos szavazás, mert nyomást akarnak gyakorolni a szavazókra. A titkos szavazás a demokrácia záloga és nem akarok most alkotmányügyi kérdésekbe belemenni, de a népszavazásnak is megvan a jogosultsága. Nagy-Britanniában az Egyesült Királyság a reprezentatív demokrácia kiváló példája. Nagyon normális dolog az, hogy egy képviselő demokráciában népszavazásról vagy parlamenttel mondja el a nép a véleményét. És ön és a demokratikus szabályok termékeit, önt is ugyanazon szabályok alapján választották ide, mint engem. Andrew Bronze következik. Függetlenek. China enjoys a... Köszönöm szépen. Ami a kereskedelmi többletet életé. Eh, Kína itt többletértéket mutat, és eh, Európa ezt nem tudja kompenzálni azzal próbál mindent kompenzálni, hogy túl alacsonyan tartja az euró árfolyamát. És a harmadik pont, a szabadalmi jogokat lábbal tiportják, tiporják a kínai vállalkozások. A globális tartalékok felett megpróbálják az ellenőrzést fenntartani, és az európai vállalkozások áldozatává válnak mindennek a, ennek a folyamatnak. Az európai országoknak együtt vagy külön-külön meg kell védeniük az iparukat. A bizottság miért engedi meg az európai vállalkozásoknak azt, hogy a kínai nem fair kompetíció nyomása alá kerüljenek? Köszönöm. Sokkal sikeresebben lenni, sikeresebbek lennénk, ha együtt lépnénk fel. Nem gondolom, hogy az egyes tagországoknak külön-külön van kompetenciájuk és hatalmuk arra, hogy Kínával szemben intézkedéseket foganatosítsanak. Az Európai Unió tud együtt fellépni. Szabadkereskedelmi zóna vagyunk, támogatjuk a szabadkereskedelmet, de a felkereskedelmet is. Amennyiben dömpingre derül fény, Kínával kapcsolatban anti-dömping intézkedéseket vezetünk be, és arról is szól a vita, hogy minden egyes alkalommal, amikor a kínai vezetőkkel találkozunk, akkor a szellemi szabadságjogokról beszélünk, szellemi tulajdonjogokról, és nagyon fontosnak tartjuk a nyílt kereskedelemben ennek érvényesítését. Pozitív magatartást tanúsítunk, de kemények is vagyunk, illetve szigorúak velük szemben. Az elmúlt csúcs találkozón ez egyértelműen ki is derült. Köszönöm. plusz kérdés. Barosz úr, ön azt mondta, hogy ön hisz a felkereskedelemben. Erről azonban nincs, nincs szó, hanem Kína részesül előnyökben. A bizottság sikeres lesz-e vajon majd abban, hogy rákényszeríti Kínát arra, hogy csökkentse a támogatásokat, illetve hogy Kína tartsa tiszteletben a nemzetközi szellemi tulajdonjogokat, illetve a végén nem lesz-e vajon szükség arra, hogy blokkolja Európa a kínai importot? A bizottság akkor lesz sikeres, hogyha a tagállamok támogatják ebben. Mi a reciprocitás hívei vagyunk általános globális értelemben, tehát szeretnénk nyitva tartani a piacokat, mert úgy gondoljuk, hogy ez is az érdekünk. Az Európai Unió az egyik, a világ legnagyobb exportőre, Kína mellett, tehát szeretnénk a piacainkat nyitva hagyni, de ugyanakkor ö, folyamatosan azon vagyunk, hogy a partnereink betartsák a szabályokat. Az Európai Unió az utóbbi G20-ak ülésén ott volt a frontvonalban, hogy, ö, hogy ezeket a szabályokat érvényesítsük, mert egyébként valóban felborul az egyensúly a világgazdaságban, világkereskedelemben. Most a spontán felszólalások következnek. A Wikileaks és a kiberbiztonság témájában. Koljó kolléga egy percet kap. Tovrigád, Elnök úr, bizottsági elnök úr, nem az amerikai diplomáciáról fogok beszélni, hanem az informatikának az erényeiről, illetve még nem beszélek az egyéb, egyéb információs csatornákról sorban Essential beszélek. Arról szeretnék beszélni, hogy a Libé szakbizottságtól elvárnám azt, hogy felülvizsgálja azt az ellenzést, amelyet készített a CIA tevékenységéről 2007-ben. Annék idején a Barozó egyes bizottság közreműködött a folyamatban, és a transzparenciának volt a híve egyelt ellentétben a tanácsal, a tanács, amely hazudott a parlamentnek a Barozó bizottsága, mostani bizottság továbbra is egyetért ezzel, hogy az Európai Parlamenten a lehető legnagyobb átláthatóság keretében együttműködjön az Európai Parlamentben. Az Európai Bizottság, amelyet megtiszteltetésen vezetni, továbbra is a legnagyobb transzparenciában dolgozik együtt az Európai Parlamentben is, így fog tenni a jövőben is. E tekintetben semmiféle kételj nem támadhat. És ez így természetes, úgy vélem. Következésképpen nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament és a bizottság közötti kapcsolatban betartsuk azokat a kritériumokat, amelyek a transzparenciára vonatkoznak, nagyon szigorú módon, és a párbeszédi alapelveket is különben. Herzog. Herzog itt következik. Uh, chairman, I'd like to ask... Elnök úr, Barazó úr, ugyanezt a kérdést szeretném föltenni. Az európai polgárok digitális függőségben vannak, és ezt önmaguk is kívánják. Ugyanakkor azt is kívánják, hogy biztonságban legyenek. Ez egy prioritás. Ezt prioritásként kell kezelni a bizottságnak is javaslatai során, hiszen 500 millió polgár biztonsága mm, van itt kockára téva. téve. Melyek azok a tervek, amelyekkel ezt a biztonságot garantálni kívánja? Ezeknek az intézkedéseknek egy részét nemzeti szinten kell meghozni. De azon a területen, ami a mi kompetenciánk, mi már nemrégiben javasoltunk intézkedéseket, jogalkotási természetűeket, például a dokumentumokhoz való hozzáférés területén javaslatokkal is éltünk, Malmström asszony, és önök vizsgálják éppen ezeket most, és tervezzük a kiberbiztonságra vonatkozó javaslataink nyilvánosságra hozását is. Amint a képviselők tudják, valóban digitális függőségben élünk, és a digitális térben is szükség van szabadságra, de a, a felelős szabadságra csak, csak, amely a magánéletet, az adatokat, a szerzőjogot védi. Ezeket a javaslatokat, amelyek egyébként kényesek, mert a szabadság és ezen említett feltételek között kívánnak egyensúlyt teremteni. Ezeket hamarosan tehát benyújtjuk. Elnök, köszönöm. Graham Watson kíván kérdést intézni a bizottság elnökéhez. Uh, köszönöm, elnök úr. Barroso úr választ adott a wikileaks kapcsolatban. Meg szeretném kérdezni, hogy um, választ tud-e adni egy olyan kérdésre, amelyből a hírek még nem uh, szivárogtak ki az eurókötvényekre térnék vissza. Egyetértek az aggodalmakban az egyértelmű fellépést illetően, de nem eh, látják-e annak a jelentőségét, hogy az eurózóna átlátható menedzsmentje szempontjából szükség van erre. És eh, Öttinger biztos 100 eh, millió euróról beszél az energia befektetése kapcsán, és azt gondolom, hogy ezek a célok ambíciózusak az Európai Befektetési Bank szempontjából is. Ő nem gondolja azt, hogy támogatni kéne az infrastruktúrális befektetések bevezetése miatt, az eurókötvények bevezetését, és nem arra, hogy a költségvetési hiányokat bepótoljuk. Ön ismeri a véleményemet. Én említettem önnek, hogy fogok javaslatokat készíteni az eurókötvényekkel kapcsolatban, de projektekre gondolok, infrastruktúrális projektekre. Nem azért, hogy a jelentős államháztartási hiányokat pótoljuk ezzel, hanem nagyon fontos infrastruktúrális projekteket szeretnénk ezzel finanszírozni az Európai Befektetési Bank támogatásával. Erről folyik a vita, és a pénzügyi perspektívával kapcsolatos javaslatunkban júniusban konkrét eh, javaslatokat teszünk majd. Azt gondolom, hogy ilyen módon lehet a jelenlegi problémával foglalkozni. A tagországi költségvetésekben meg vannak kötve a tagországok kezei, de az európai projekteket illetően igenis tudunk lépni. Köszönöm. Köszönöm. Sven Gigolt következik. Okay. Uh, Mr. Úgy tűnik nincs itt, akkor Romeva i Roveda kolléga. Señor presidente, a mí lo que me preocupa es el fondo. Tengo la... Elnök úr, a lényeg foglalkoztatott engem. Azt hiszem, hogy nem a gyökerektől közelítjük meg az egész problematikát. A Wikileaks kérdése. Mi is? Az, hogy milyen fajta tartalomról van szó. Baratino miniszter úr éveken keresztül, és mi magunk is tagadtunk bizonyos tényeket, már pedig egy sor tényről, vagy tény, állításról most kiderült, hogy valósak voltak. Azt hiszem, hogy erre kell, hogy vonatkozzanak a válaszok igazándiból. És ö, most magyarázattal kellene, hogy szolgáljon ön a lényeggel, a tartalommal kapcsolatosan. Egy másik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy Julian Assange mi történik az alapítójával a Wikileaksnek. Úgy vélem, hogy nagyon fontos az, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy szükségesítette azt, hogy a valóság megnyilatkozzék a parlamentben. Azt várjuk öntől, hogy erre magyarázata szolgáljon, miért vált ez szükségesé, pontosan hol található, mi is a valóság lényege. Köszönöm szépen. Ami a lényeget illeti, a hírek miről szólnak? A tagállamok tevékenységéről, nem a bizottságról. A tagállamoknak kell ö, megvilágításokkal szolgálni, és ezt meg is fogják tenni a demokratikus jogneknek a keretében egyes tagállamokban egy sor intézkedést hoztak azért, hogy rávilágítsanak a dolgokra, és hogy reagáljanak a különböző vádpontokról. Vádpontokra az Európai Bizottság mindent megtett azért, hogy maximálisan tájékoztassa az Európai Parlamentet is, és az európai közvéleményt. Ami pedig az alapítót illeti, Julian assange semmi mondani valom nincsen róla bűnvádi eljárás írdult ellene egyes tagállamokban, Svédországban, és egy európai elfogadott parancsot is kibocsájtottak a brit hatóság járt el e témában, de erről is sincs mondandója az Európai Bizottságnak. Úgy vélem, hogy mind addig, ameddig a bírósági perre nem kerül, sor, az ártatlanság vélelme él. Köszönöm a szót. Gyakorlatilag háború zajlik jelenleg ezen a területen. Hackerek tömege ö, jött most elő, és próbál megtámadni bizonyos cégeket, A Mastercard a Visa rendszereket is támadják, több sikeres elektronikus támadás is irányult már ellenük, és sok ezer felhasználó ö, együttes ö, hozzáférésével ilyen tömeges támadásokat indítanak egyes szájtok és szerverek ellen. Mit gondol ön, európai szinten fel vagyunk készülve arra, hogy hatékony elhárító mechanizmusokat tudjunk a polgárok védelmére üzembe állítani? Azt hiszem, ön azt hiszem nem vagyunk eléggé felkészültek, és pont ezért ö, adott ki Malmström asszony egy kezdeményezést, amely a kibertámadások minden típusát lefedi, és az ön említett példákra hivatkozva az USA külügyminisztériuma például azt mondja, hogy Visa, Mastercard és egyéb problémák nem voltak, és a bizottság kibertámadások elleni harcban igyekszik nem pártos véleményt elfoglalni. Anna Gomes következik. Köszönöm szépen, elnök úr! A diplomáciai üzenet a váltásoknak a publikálása, és itt az amerikai diplomáciai üzenetekre gondolok, a Wikileaks által azért vált lehetővé, mert hiányosságok mutatkoznak az amerikai rendszerben. Nyitott rendszerről van szó az amerikai védelmi minisztériumnak az adata is így kiszolgáltatásra kerültek. Az a kérdésem, hogy a diplomáciai hírek és a hírszerzési információknak a megosztása hogyan történik az Egyesült Államok és közöttünk? Az a véleményem, hogy meg kell erősíteni a biztonsági rendszert, az európai biztonsági rendszert, beleértve az európai külszolgálatnak a tevékenységet is. Védelmezni kell azt a kibertérségben és úgy véljük, hogy az, ami az Egyesült Államokban bekövetkezett, akár megtörténhet másútt is, elterjedhet máshova is. És egyetlen rendszer sem létezik ugyanis, amely teljesen zárt lenne, tökéletes zártságot mutatna, és amely semmiféle támadásnak nem lehetne kitenni. Azok az információk, amelyeket megkaptunk az Egyesült Államoktól, azt mutatják, hogy sajnos, illetve hát vannak olyan információk, amelyekhez hozzáférhetek több száz ezer ember is hozzáférhet, bármennyire titkosak is azok. Ugyanakkor Európai Unióban arra törekszünk, hogy elérjük, megpróbáljuk elérni a százalékos információs biztonságot, ezért együttműködünk az észak-amerikai barátainkkal, és mindezt úgy tesszük meg, hogy az alapvető szabadság jogokat védelmezzük. Persze meg kell találni a kellő egyensúlyt. A két elővigyázatossági alap elv között a terrorista támadásoknak is ki vagyunk téve, éppen ezért szükség van arra, hogy rendkívül érzékeny információkat is megosztunk egymással, de ugyanakkor az óvatosság a, a prevenciónak is az elvét be kell tartanunk. Szonya, felválaszolja a szó. Presidente, come dimostrano le dichiarazioni degli esponenti di governi di Elnök úr! a tagállamok képviselőről volt szó. Mindaz, ami Assange ellen történik, arra irányul, hogy megbüntessék őt, illetve a Wiki Leaks-et. Abban azért, mert hogy titkokat tártak fel a világ előtt Clintonnak a titkos üzenet váltását Rómával, Moszkvával, hogy induljanak például vizsgálatok akár Berlusconiról, akár Putyinon, ezt kérelmezte. Berlusconit úgy ábrázolják, mint Putyinnak a képviselőjét az Európai Unióban. Egyszerűen ez egy olyan mértékű zaklatása egy személynek, egy olyan politikusnak és politikának, amely elfogadhatatlan, és akinek az egyetlen hibája csak az volt, hogy feltárt olyan ö, gondolatokat, amelyek korábban az árnyékban maradtak, nem lettek nyilvánosság. Úgyhogy teljesen igazságos, hogy meg legyen büntetve de azért a hibákért, azért a bűnökért, amelyeket valóban elkövetel. Kérdésem az, hogy mit fognak tenni azért, hogy ne manipulálják ezt az ügyet, ne használják föl arra, hogy a szólás szabadság ellen nyilvánuljanak meg, ugyanis a szólásszabadság a demokráciának egy olyan intézménye, amelyet védelmezni kell. Nem tudok konkrét eseteket idézni, hogy bűnügyi vádelemésre lehetett volna okot találni. A svéd rendszerben feltárt problémát most vizsgálják az angolok is, a svédek is. Mindkét országban jogállamiság van, és hagynunk kell, hogy ezek a törvényességi folyamatok tovább menjenek a bírósági eljárások, nem akarunk ebbe beavatkozni. Mindenkinek az egyéni joga, joga ez. Tehát ezzel kapcsolatban nem akarok megjegyzéseket tenni. Ami a Wikileaks-et illeti, megint csak úgy érzem, hogy nem lenne bölcs a részemről itt kommentálni az ügyet. Az USA diplomatái azt teszik, amit akarnak, őket sem tisztem bírálni, én csak azt mondhatom el, hogy nekünk mi a hivatalos álláspontunk. Az európai álláspont pedig világos, nem kell, nem szükséges konkrét eseményekre nekem ebből a székből válaszolnom a wikileaks kapcsolatban. Takis Hadzsigorgiu kap szó. Elnök úr, az az érzésem, hogy a lényeget szem előtt veszítjük -e ebben az ügyben, vagy legalábbis a válaszokban. Engem azt kápráztatta el, nem tudom, hogy ön is így van-e, hogy hatalmas a csend az európai ö, szervezetek részéről. pedig mi történik? A szabadságjogokat, az alap szabadságjogokat a szólásszabadságot támadják, és hirtelen azok, akik védelmezni szokták a szólásszabadságot, most hirtelen eltűntek a porondról. Hogyan vélekedik? Hasznos-e hasznos lenne ezt az ügyet felhasználni arra, hogy fellépjünk a szabad információ ellen megnyilvánulókkal ellen. Gondolok itt a kínaiakra, a kubaikra, és még sorolhatnám védelmeznünk kell a szólásszabadságot, már pedig mit most, mit, mit, mit észlelünk, az, hogy ezt a jogot megtagadják. Mit tehetünk, mit tehet ön? Ez a kérdésem, nagyon konkrét kérdésről van szó. Mit fog ön tenni azért, hogy az európai polgár hozzáférhessen azokhoz az oldalakhoz, amik a Wikileaks-en szerepelnek? Fontos kérdés, amit felvetett a szólás nem csak alapvető emberi jog, hanem a demokrácia pillére is. Ezt ebből nem engedünk. Ugyanakkor az is világos, hogy van olyan típusú információ, amelynek magán, üzleti vagy jogi okokból korlátokat kell szabni, mert ezáltal védjük az emberek egyéb jogait, egyéb alapjogait. Minden tagállamokban vonatkozik erre a kérdésre szabályrendszer, a közrend, a közérdek nevében. Tehát ezek nem önálló kontextus nélküli elvek. Ami pedig a polgári személyek konkrét jogait illeni, én nem vagyok bíróság, én nem dönthetek, nyilatkozhatok meg ilyen témában. A bizottságnak nem ez a feladata, nem vagyunk bíróság, nem feltételezhetünk, vádolhatunk senkit sem. Jogi hátterünk ehhez nincs. Kellen képviselő kap szó. Barroso elnök úr, az új NATO koncepcióhoz a nemzeti szájbervédelmi kapacitások koordinációjára van szükség. Ön hogyan látja, elnök úr, az Európai Bizottság szerepét mindenben, és a védelmi rendszerek jobb koordinációját illetően a különböző szinteken, illetve a NATO-val történő együttműködés megerősítésében. Eston asszony fontosnak tartja -e a védelmi politikánkat? Illetve szükség van-e több közös európai kutatásra annak érdekében, hogy egy átfogó válasz születhessen ezekre a kihívásokra? Köszönöm. Nem az Európai Bizottság asztalára tartozik ez a kérdés, hanem Eston asszony kompetenciája, mint magasrangú főképviselői. Ő eh, legfőbb partnerekkel egyeztet ebben a kérdésben, és Obamával a legutóbbi csúcs találkozón beszéltünk erről a kérdésről, az együttműködésről, ami a kiberbiztonságot illeti. Fontos kérdésről van szó, nem csak a NATO szempontjából, hanem az USA-val folytatott bilaterális kapcsolatokban is. Mi ebben hiszünk, és tudjuk azt, hogy súlyos fenyegetettségek léteznek, és számos támadás történt. Ezzel foglalkoznunk kell, európai szinten is. Egy olyan kérdésről van szó, ahol a tagországoknak is van felelősségük, és a magasrangú főképviselő szintén azon fáradozik, hogy koherens választ találjon. Támogatom ezeket a fáradozásokat. Köszönöm. Derek. Köszönjük, Derek Bogannak adok szót. Bogan úr. Thank you, uh, uh, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Nagyon sok uh, nyilvánosságot kapott ez a kérdés Európában már, és uh, ez sokakat foglalkoztat, főleg az ugyanis, hogy ez mit jelent a jövőben az ő kiberbiztonságukra nézvést, az EU mit tesz értük. Úgy érzem, hogy sokan jogosan aggódnak ö, magán adataik védelme érdekében, és nem látom azt, hogy az Európai Bizottságnak konkrét politikája lenne erre vonatkozóan. Szeretném, hogyha kialakítják ezt, akkor nem csak tagállami szinten, hanem NGO-k szintjén is széleskörű egyeztetést folytatnának, hiszen ez tipikusan olyan téma, amely a helyi önkormányzatokat és a civil szervezeteket is érinti. Egyetértek azonáltal javasolt megközelítéssel, mi is ugyanezt gondoljuk. Nagyon sok Észtországban, Litvániában és történtek támadások, hatóságokkal szemben, és Európában ezer számra történnek naponta behatolások hatósági hivatalos helyekre, kisméretűek, és szeptember 30-án éppen ezért tettünk javaslatot az információs rendszerek védelmére vonatkozóan 2005-ös irányelvre alapozva, a nagy támadások elkerülése érdekében, és minden az EU-t célzó támadás elkerülése érdekében, komolyan veszük ezt a feladatot, úgy gondoljuk, hogy az irányelv maga jó, ennek a tervezete. Ez a botneteket használná például a magas szintű védelemre, illetve magas bírságot, büntetést rónak ki azokra, akiket elkapnak. És a, mind a közféra, mind a magánszféra elvárja ezt tőlünk. 8 órán belül, ha kérés érkezik a contact pointhoz, akkor arra 8 órán belül konkrét választ adnának az európai szakemberek, a bűnügyi szakemberek bevonásával. Borgézió úr kap szó. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Az összes kérdése fel megfogalmazott válaszok, olyanok, mint hogyha Pilátus szólalt volna meg. Egy üldözésről van szó, miközben a vádpontok rendkívül gyengék. Az Egyesült Államok az európai államokra számítanak azért, hogy kiadják assange de jogilag még mindig nem vált világosá, hogy mire is alapozzák a kérelmet, az igényt és hát itt a pénzügyi támogatásnak a kérdése is felmerül. Az összes statisztika mit is mutat? Azt, hogy az európai polgárok hívei a szabadságnak, az információs szabadságnak az interneten keresztül. És ez így van akkor is, hogyha most ez az ügy kialakult. Baruzor előttől azt szeretném megtudni, hogy melyek a korlátok, milyen korlátok léteznek a tekintetben, hogy korlátozzák a szólásszabadságot. Mire lehet hivatkozni e témában? Mert egy virtuális cenzúra van kialakulóban, és ez az igazi kérdés, a cenzúrának a kérdés. Köszönjük, köszönjük kolléga úr, lejárt az ideje, köszönjük, köszönjük Barozó úr. Az egyes parlamenti képviselőknek elmondhatom a jogi aspektusait ennek a kérdésnek. Nem akarjuk előre bocsátani azonban az eredményét a vizsgálatnak, hiszen ez nem egy bíróság, ahogy elmondtam. Aztán urat a brit hatóságok az európai elfogató parancsával fogták el. A svéd főügyész kérte Assange úr kiadását és a svéd rendszer szerinti e, elbírálását a Schengeni rendszeren az Európolon keresztül. Erre való az európai elfogató parancs. Annak a szabályzatában azonban a 27-es cikk azt mondja ki, hogy akiket elfogtak európai elfogató parancsal, az nem adható ki harmadik országnak az adott tagállam konkrét hozzájárulása nélkül. Ez azt jelenti, feketén-fehéren, hogy mivel Assange urat az Egyesült Királyságban fogták el, ezért az Egyesült Királyság joga eldönteni azt, hogy kiadja őt Svédországnak, vagy egy, pláne egy harmadik országnak. Ez a konkrét szabály, ez nagyon egyértelmű. Tehát én pedig ezen túl és ezen belül semmit nem mondhatok. Köszönjük, Sarah Latford kapszó. President, um, President... Elnök úr, Barroso elnök úr, Különböző nyilatkozatokat hallottunk öntől ma délután arról, hogy az Európai Unió és a tagországok hogyan tartják tiszteletben az alapvető jogokat, illetve a jogállamiságot. Tudomásunkra jutott azonban arról, hogy a meg kínzások kapcsán számos tagország nem tartotta tiszteletben az emberi jogokat. Nagyon fontos megtudni az igazságot, hogy mi történt ezekben a tagországokban, és a hetes cikk, cikke értelmében az emberjogi sértések kapcsán kiderüljön az igazság. Azt gondolom, hogy álszent az Európai Unió. Mit tesznek annak érdekében, hogy teljes mértékű jogi felelősségre vonás történjen? Köszönöm szépen! Köszönöm. Az Európai Unió mindig is tiszteletben tartotta az alapvető jogokat, illetve ellenállt a kritikának azzal kapcsolatban, hogy az Európai Bizottság bekapcsolódott eh, bármilyen olyan ügyekben, ahol lábbal tiporták az emberi szabadságjogokat. Az Európai Bizottságnak ebben a kérdésben tiszta lapjai vannak. Teljes mértékben megvalósul az átláthatóság, és vannak olyan kérdések, amelyek a tagországok felelősségi körébe tartoznak. Nekik vannak feladataik. Az Európai Bizottság nem helyettesítheti őket. Van egy szerződésünk, felelősségvállásunk, feladataink és jogaink. El szeretném mondani, hogy a bizottság a parlamentnek mindig is választ adott teljes át, teljesen átlátható módon azokra a kérdésekre, amelyek elhangzottak. Köszönöm, elnök úr. A Wikileaks platform titkos információkat tett közzé, amely rendkívül kellemetlen a részes feleknek és magától értetődő az is, hogy még mindez idáig nem került sor bíróság eljárás bevezetésre a Wikileaks ellen. támadják őket, a Visa, a Mastercard és egyéb weboldalak összeomlanak ezen cibertámadásoknak követke- köszönhetően. Nos, Malmström biztos asszony tevékenységét, illetően vannak-e már időtervek a jövőre vonatkozóan, és a bizottság tervez a világos választ a részleteket illetően, illetve az Európai Bírósági megalapozásokat illetően a bizottság felkínvene lépni a wikileaks szemben, és a jogsegéllyel kapcsolatosan az USA-ban az érzékeny adatokra vonatkozóan hogyan kíván eljárni. Először is nem tervezünk semmiféle lépést a Wikileaks ellen. Második dolog az irányelvet figyelembe véve, az Európai Parlament is tettünk javaslatokat annak érdekében, hogy megerősítsük a ö, ö, kiberbiztonságot. Úgy gondolom, hogy jobb, hogyha egy ö, rövid tájékoztatót adunk ma erről. Ezt egy percben sajnos nem tudom megtenni, nem tudok konkrét válaszokat adni, de a szolgálat rend, egyetért azzal, hogy megadja azokat az információkat, amiket, ahogy mi látjuk ezeket a fontos kérdéseket. Ez azonban alapvetően nem egy bizottsági kérdés. Ez valami, ami az Egyesült Államokban történt, és természetesen globálisan kihat arra a közösségre, amelyik használja az internetet. Ez egy fontos kérdés, nem szeretném alábecsülni, de az is fontos, hogy meg tisztában legyünk, hogy mik a kompetenciáink. Az Európai Parlament valamennyi tagjának adhatok támogatást arról, hogy mit, miket tervezünk. Domnule președinte Barroso, aș vrea să vă adresez o întrebare tot referitoare la ceea ce s-a întâmplat de, de curând, atacurile la Visa, Mastercard și PayPal. A Visa Mastercard és PayPal rendszereket hackerek próbálják tönkretenni, ők a gazdasági tevékenységekbe beavatkoznak és veszteségeket okoznak ezzel. Ezek a támadások problémákat jelentenek, és az ügyfelek bizalmas adatai, személyes adatai sérülhetnek a hacker támadásokkal párhuzamosan elképzelhető-e, hogy a gazdasági haszonszerzés miatt történtek ezek? vajon a helyzet visszatért a rendes kerékvágásba, és tudunk-e vigyázni az adatokra, illetve a nemzetközi közösség vigyáz -e rájuk? Köszönöm. Nincs semmilyen közvetlen információm a kiszivárogtatásokról, és azt sem tudom, hogy mennyi bizalmas személyes adatot szivárogtattak ki. Bocsánat, de személyesen semmit nem tudok erről. Nekem semmi közöm ehhez az egész esethez. Minden esetre ez az ügy komoly biztonsági kérdéseket vetett fel. Ez tény. Ezeknek a problémáknak egy részével már foglalkoztunk a Wikileaks eset előtt is, és már beszéltem önöknek a bizottság egyes kezdeményezéseiről és biztos vagyok benne, hogy az óceán túlpartján is aggódnak és dolgoznak ezeken az ügyeken. Nyilván együtt kell fellépnünk, hogy a ciberbiztonság erősödjön. Ugyanakkor az alapvető szabadságokra oda kell figyelni, a véleménynyilvánítás szabadsága szent jog az Európai Unióban, ugyanakkor az adatvédelem és a magánélet védelme is nagyon fontos, megfelelő egyensúlyt kell találni, kezdeményezéseinkkel ezt a két időnként nehezen összeegyeztethető elvet szeretnénk érvényre juttatni. Elnök, köszönöm szépen. 21 kollega szerepelt a listán, de csak 14-en tudták feltenni a kérdésüket. Nagyon sajnálom ezt abban a sorrendben tették fel a kérdéseket, ahogyan szerepeltek a listán, és most ezzel zárul a kérdések órája. Köszönöm szépen Barózó elnök úr, köszönöm szépen a kollégáknak ezt a nagyon forró, nagyon érdekes, mozgalmas vitát.